Buongiorno a tutti, possiamo cominciare? Chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo. Se volete accomodarvi. Jó reggelt kívánok, kezdjük el az ülést, és kérem mindenki foglaljon helyet. Kérem gyorsan foglaljon helyet mindenki. Nos, először is üdvözlök mindenkit. Az első dolog, amit beszeretnék jelenteni, hogy módosítjuk a napi rendet Tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy a 20-as pont a napirenden, amely az ITRE bizottság kiküldetése Csillében december 18-20-a között nem ma kerül ö, napi rendre, hanem márciusban. Aztán A nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban címmel azonnal Krasnodebski előadó kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném elmondani azt, hogy ez a jelentés semmilyen nagyobb vitatott pontot nem tartalmaz. A módosítók is ugyanabba az irányba haladnak. Nagyon fontos az, hogy szabadon megvalósuljon az adatok áramlása, a nem személyes adatok áramlása. Nagyon sokfajta adat van itt, és emiatt nehézséget jelent az, hogy elválasztjuk egymástól a személyes, illetve nem személyes adatokat. Ezért egyértelműségre van szükség az illetőleg, hogy milyen mértékben van szó az alaprendeletről, és mikor valósul meg a nem személyes adatok szabad áramlása. Különböző megoldásokat javasoltunk arra, hogy hogyan lehet a személyes és nem személyes adatokat egymástól elválasztani, de el kell kerülnünk azokat a helyzeteket, hogy a GDPR-t esetenként alkalmazzák. Különböző találkozóink voltak az elnyek jelentéstevőkkel, jelentéstevővel, és az Európai Bizottsággal is. Beszéltünk az adatok lokalizálásáról is, illetve a lokalizálás helyességéről. Az Európai bizottság bizonyos kérdéseket felvetett. A központosított adatbankok ezzel kapcsolatban is voltak javaslataink, hogy az ilyenfajta információkat ne adják szükségszerűen tovább. Itt van még a, az igazgatás kérdése is. a közigazgatás kérdése, különböző szolgáltatások nyújtása, ezek is ezen szabályozás hatája alá esnek. Nagyon fontos az, hogy a közbiztonságát meg lehessen valósítani. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, és kíváncsi vagyok arra, hogy van-e kérdésük, remélhetőleg sikerült ezt a jelentést gyorsan elfogadni, hiszen ez szükséges is. Nagyon fontos aspektusa ez a digitális egységes piacnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm és köszönöm a tájékoztatást. Most az árnyék jelentés készítők következnek. Vilkunen kollega az első a néppárt nevében. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentés készítőnek a tervezetét. Tudjuk, hogy az egységes digitális piac létrehozása Európa egyik legnagyobb projektje. Ennek nagyon fontos aspektusa az adat, és nem szabad, hogy akadályok legyenek. Az adatáramlás nagyon fontos a vállalatok működési szempontjából a különböző területeken, például a számítógépes cégeknek, de más területeken is, például az általános infrastruktúra, a kórházak szempontjából is fontos ezt. Tudjuk, hogy az EU adatpiacot mintegy 60 milliárd euróra becsülték, és valószínűleg 106 milliárd euróra fog ez rúgni 2020-ra, tehát nagyon fontos terület ez a munkahelyteremtés és a növekedés szempontjából. A nem személyes adatok áramlása nagyon fontos ahhoz, hogy az adatpiac javuljon. Európában fontos a lokalizáció kérdése, és Európának valóban igazi, egységes piacá kell válni ebben a tekintetben, hogy sikerüljön versenybe szállnunk Kínával és az USA-val. Nagyon fontos az, hogy nem szabad szükségtelen kivételeket elfogadni ezen szabályozást, illetőleg szabadon kell áramlania ezen adatoknak, nem szabad plusz akadályokat göríteni a cégek elé, amelyek innovatívoknak próbálnak lenni az adatok területén. Ahogy a jelentés is elmondta, a kevert adatok kérdése felmerült, nagyon fontos az, hogy ne komplikáljuk tovább ezt a helyzetet. Az emberek, a vállalatok már most is küzdenek a GDPR végrehajtásával. Hogyha vegyes adat halmazok lesznek, akkor ezek szétválasztása nem mindig lesz lehetséges. A jelentéstevővel, az enyék jelentéstevőkkel ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni a következő hetekben. Szerintem nagyon fontos első lépés ez. Szeretnénk, hogyha Európában szabad áramlása lenne az adatoknak, de az is nagyon fontos, hogy hogyan jutunk hozzá az adatokhoz. Gyakran beszélünk az adatokhoz való hozzáférésről itt Európában. Ez nagyon fontos az innováció szempontjából. Tennap a közlekedési szabizottságban elfogadtunk egy saját kezdeményezési jelentést a közlekedési szektorról, és a bizottságot itt arra szólítjuk fel, hogy legislatív, jogalkotási javaslatok programokkal álljon elő ebben az évben, mert nagyon fontos ez a teljes értéklánc számára, például az autóiparban nagyon fontos az, hogy egyértelmű módon férjenek hozzá a gépjármű adatokhoz. Ez nagyon fontos minden más teljes iparák számára is e, Európában. Tehát nagyon fontos az adatok áramlása, az adatgazdaság, tudnunk kell, hogy a bizottság mit tervez, milyen fajta szabályozást tervez az ületek közötti adatmegosztásra. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, nagyon jó alapot képez ez a jelentés. Köszönjük. Grazie lei. Köszönöm. Azt hiszem, hogy Koft kollega még nincs itt. Kállász kollega írt egy e-mailt, hogy nem tud ma eljönni. Tellun kollégája szó azért. Sharon, thanks to the rapporteur for the... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a jó tervezetet. A nem személyes adatoknak szabadon kell áramlania, mindenfajta lokalizáció nélkül. Értékeljük azt, hogy jelentéstevő ebbe az irányba halad, megpróbálja csökkenteni a kivételeket, és azt is, a lehetőséget is csökkenti, hogy helyi lokalizációt alkalmazzanak a, a tagállamok. Viszont nem szabad kivételeket meg szabni az általános adatvédelmi szabályozástól. A bíróságnak kell a GDPR alapján dönteniük, hogy a személyes adatokról is szó van. Figyelembe kell még venni azt is, hogy az infrastruktúra nem egyenlően van elosztva az Európai Unióban, bizonyos tagállamok nyernek azáltal, hogy ott a számítástechnikai szektor fejlettebb, mint máshol. Más eszközöket is meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy ezen tevékenységet kiszélesítsük. Ezen kívül a lokalizáció mellett a vendor lakin és egy olyan kérdés, amelyel foglalkozni kell, és ezt majd e, tisztázni kell a bizottsági szövegben. Köszönöm. Presente. No? Dunque la parola... Kappel kollégája szó Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Egyetértek vele abban, hogy nincsen nagyobb vitáspont ebben a véleményben, és nagyon fontos ez a jelentés, hiszen ez a nem személyes adatok áramlásáról szól az Európai Unióban. A személyes adatok esetében már az adatvédelmi alaprendelet már létezik, ez életbe is lépett. Sok tanulmány van arra vonatkozólag, hogy nagyon fontos az adatvédelmet, az adatok szabad áramlása annak érdekében, hogy az adatok a potenciáljukat ki tudják fejteni. Nagy a potenciálja ezeknek az adatoknak. Hallhattuk, hogy 2020-ig több száz milliárd euró rúghat ennek a, az értéke, tehát ez négy éven belül megkettőzödhet ez az arány. A cloud computingot sem szabad alábecsülni. Itt is 400 milliárd eurós hasznot várnak, tehát nagyon fontos, hogy szabad legyen az adatok áramlása. Négy alap feltételt kell figyelembe venni, az adat, szabad adatvá áramlásnak garantálnia kell az egységes piac működését, biztosítani kell azt, hogy a hatóságok hozzáférjenek az adatokhoz. Jó az, hogyha lenne egy önszabályozó magatartási kódex, hogy hogyan lehet e, bánni ezekkel az adatokkal. Nagyon fontos az, hogy e, tudjanak egymáshoz kommunikálni hatóságok, és alkalmazzák ezt a Code of Conduct-ot valóban. Az is fontos, hogy a nemzeti korlátozások a lokalizáció területén megszűnjenek, annak érdekében, hogy tényleg szabad adatáramlás legyen, és eh, hogy az akadályokat le lehessen építeni. Eznek nagyon fontosak, a véleményben is szólunk erről, és várom a további jó együttműködést. Köszönöm. A többi árnyék jelentés készítő nincs itt. Rubik kollégának adok lehetőséget, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos következő lépés a digitális belső piac területén. A roamingra kötött jogi kerettel kezdtük. Az elmúlt években az adat roaming nagy fejlődésen ment keresztül, és a határokon átnyúló adat továbbítás a jövőben még fontosabb szerepet fog játszani. Nagyon fontos, hogy az európai intézmények intenzívebben dolgozzanak együtt. Az én javaslatom az, hogy az ENISA, a BEREK és az EASA egy közös csapatot kell, hogy felállítsanak, amely a jövőbeni kérdésekkel intenzív módon tud foglalkozni. Mindannyian tudjuk azt, hogy az intelligens grid vagy metering alapja a hatékony együttműködésnek. A gépi tanulás, a machine learning nagy kihívás, és drastic systems-re is szükségünk van, hiszen az infrastruktúrában ez e, túlélés kérdése. Felmerül a kérdés, hogy a szabványosítási intézmények európai szinten az ilyen e, e, típusú notifikációkkal foglalkozhatnának-e, amely aztán a tanúsítványok kiadását eredményezheti, és itt az új technológiáknak állnak, állnak a középpontban. A blockchain technológia az elmúlt hónapban, hónapokban nagyon pozitív fejlődésen ment keresztül, illetve más új rendszerek. A supercomputing koncepciójával az Európai Unió jó lépést tett a megfelelő irányba és Európa fontos, hogy globális példát jelentsen. Köszönöm. Ha nincs más, aki hozzá szeretne szólni a kollégák közül, akkor a Connect főigazgatóság nevében a bizottság kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a parlamenti képviselők fontos munkáját ebben a nagyon fontos anyagban, a digitális belső piac területén. Nagyra értékeljük azt, hogy az Európai Parlament felgyorsította a munkálatokat ebben a nagyon fontos fájban, és a tanácson belül is felgyorsultak a munkálatok az észtelnökség alatt, ami a mid data szetteket illeti az ipar is felteszi ezt a kérdést. Mi úgy érezzük, hogy nagyon fontos a szabályokat egyszerűsíteni a vállalkozások számára azért, hogy biztosítani tudják azt, hogy megfelelnek az európai szabályozásnak, illetve hogy kellő biztosítékokat kapjanak arra, hogy hogyan kell az adatokat kezelni. Ami a free Float illeti ebben a rendeletben, ez teljes mértékben összhangban ez GDPR-ral, illetve személyes adatok free flow-ja, illetve egy egységes szabálytár nagyon fontos alapot képeznek, és ez biztosítja a vállalkozások számára, hogy jogos az adatok tárolása és továbbítása az EU területén, ami a, az adatvédelmet illeti, a vállalkozásoknak kell uh, felmérnünk azt, hogy gazdasági szempontból hatékony -e a személyes és nem személyes adatok külön választása. Tehát, hogyha ezeket az adatokat külön lehet választani, akkor ez nagyon egyszerű. A GDPR az adatok személyes, tehát személyes adatokra fog vonatkozni, és a free flow pedig a másik adathalmazra. Nem tudják a személyes és nem személyes adatokat külön választani, az adatvédelmi kötelezettségek a teljes adathalmazra érvényben maradnak. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a teljes alkalmazást, illetve a GDPR teljes megvalósítását. Ami a monitoringot illeti, a bizottság figyelemmel szeretné kísérni az adat áramlás mintáit. Az EU már most is az a kontinens a világon, ahol a legnagyobb mennyiségű belső adat áramlik. Ha megnézzük az EU és a világ fennmaradó részek közötti adatcserét, sokkal több adatcsere valósul meg az EU-n belül, mint az EU és más térségek között illetve a világ más részein a különböző térségek között. Tehát az EU már most is élen jár, ami az adatáramot illeti, és ez a rendelet hozzájárul majd ahhoz, hogy ez így is maradjon. Ami az információt illeti, nagyon fontos, hogy egyszerű, láthatóság valósuljon meg a vállalkozások számára. Fontos, hogy lássák azt, hogy megszabályok vonatkoznak rájuk. Pontos, hogy ez az információ a cégek számára könnyen rendelkezésre álljon, illetve biztosítani kell azt is, hogy a speciális nemzeti jogalkotásra kapcsolatos információ a helyi nyelven is fontos, hogy elérhető legyen. Éppen ezért Fontos, hogy a tagországok rendelkezésre bocsássák ezeket az adatokat a saját jogalkotásukon belül. Végül pedig a vállalkozások közötti adat megosztás kérdése, ez is nagyon fontos az európai adatgazdaság fejlődésében, és az Európai Bizottság közleményének, januári közleményének ez egy nagyon fontos része volt az európai adatgazdaság kialakítása, mert most elmondhatom azt, hogy a bizottság egy új digitális csomagot fog elfogadni majd a tavasz során, és ebbe a csomagban nagyon fontos elemek is belekerülnek majd, amelyek az európai adatgazdaság ügyét hivatottak elő mozdítani. A bizottság iránymutatásokat fogad majd el, a vállalkozások közötti adat vonatkozóan, és ez a szektorális adatokat is lefedi. A bizottság már most is dolgozik egy support center létrehozásán a vállalkozások közötti adatmegosztás kontextusában. Köszönöm szépen a parlament munkáját, ez egy nagyon fontos anyag, és várjuk a tárgyások sikeres lezárását, illetve a trialógust remélhetőleg a bolgár elnökség alatt sikerül elindítani. Igen. Köszönöm szépen. Krasznyevski kollega ö, szeretne válaszolni. Parancsoljon. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Természetesen ezeket majd megvizsgáljuk. Ami a legfontosabbat illeti, hogy hol vannak ezek az adatok, egy olyan javaslatot, illetve a vegyes adatok tekintetében azt javasoljuk, hogy csak akkor vegyük figyelembe ezeket a személyes adatokat, hogyha azok nem érzékeny adatként vannak feltüntetve. Akkor kell dönteni arról, hogy az adatvédelmi alaprendelet érvényes-e. Hogy a bíróság döntsenek, ez szerintem nem lenne jó a kis vállalkozások, a startupok számára, nem lenne jó, hogyha ilyenfajta jelzéseket küldenénk, de szerintem ez továbbra is majd tárgyát képezi a további tárgyalásainknak. Grazie ancora. Köszönöm még egyszer. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék még elmondani, hogy a módosító indítványokat február 26-ig kell benyújtani. Nagyon köszönöm az eszmecserét, és következik a következő napi rendi pont. Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása, Bütikoferú kollega az előadónk, de nem látom. Úgyhogy javaslom, hogy azonnal adjuk meg a szót az árnyék jelentés készítőknek, az első hozzászóló Grosztet asszony a néppárt nevében. Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Ö, tulajdonképpen azt hiszem Butikofer úr érkezik. Madame Grosztete, d'accordo. Ha Grosztet asszony egyetért, akkor visszafordítjuk a sorrendet, és már is adom a szót az előadónak, Butikofer úrnak. Capito che si tratta di lui, sì. Monsieur Butikofer. Butikofer úr. Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, és köszönöm, elnök asszony, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy néhány szót szóljak arról a témáról, amelyről ez a szakbizottság véleményt fog fogalmazni. Nevezetesen, hogy az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete hogyan alakul az Európai Unióban. Nos, a kollégák tudják a fontos időpontokat, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem kell mondanom semmit. A teljes időkeret, hogyha eredményt akarunk felmutatni, a mostani jogalkotási időszak lezárta előtt eléggé szoros. Ha csak a parlament nem tud hatékonyan megállapodni az év végéig, semmi esély arra, hogy a tanácsa meg tudjunk állapodni és felléphessünk, és rendeletet hozzunk ebben a témában az európai választások előtt. A téma önmagában ellentmondásos láttuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek rendkívüli módon támogatják ezt a kezdeményezést, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország ezek a tagállamok, mások azonban haboznak. Portugália például és mások. Ezen körülmények között én nem ideális, tökéletes átvilágítási mechanizmust szeretnék javasolni, hanem valamilyen gyakorlati megközelítést, amely remélhetőleg megállapodás tárgyát képezheti, és megfelelő többséget nyer majd meg itt ebben a házban is, a tanácson belül is, illetve a tanács és a parlament között is. Én úgy vélem, hogy alapvetően a bizottság által választott megközelítés segít nekünk, és produktívnak is minősíthető, de hangsúlyozni szeretném, és ez fontos, a bizottsági javaslat jellemzésekor, hogy a javaslat nem próbálja meg kereskedelmi kapcsolatainkba a hátsó kiskapun begyömöszölni a protekcionizmust egyáltalán nem protekcionista jellegű, annak ellenére, hogy védeni kell az európai iparágakat és infrastruktúrákat, ahol a biztonság és a közrend miatt aggályok merültek fel. A benyújtott, az általam benyújtott javaslatban egy-két nagyon egyszerű gondolatot próbálok megvalósítani, melyek közül az egyik az, ha erre lehetőség van, a rendelet a lehető legkevésbé bürokratikus legyen. A bizottság egyes javaslatai értelmében vannak olyan jelentéskészítési ö, kötelezettségek, amelyeket egy kicsit nehézkesnek tartok, itt azt javasolnám, hogy kevésbé ö, nehézkes ö, jelentés készítési ö, módszert válaszunk. Anélkül, hogy a rendelet célját alásnánk. Hasonlóképpen úgy hiszem, lehetőségeket kell teremtenünk a hatékony együttműködés ez a tagállamok között. És mindent megtenni annak érdekében, hogy az együttműködés nem jelent túl nagy nyomást egyes érintettekre, mert nem szeretném, hogyha a tagállamok visszautasítanák az együttműködést azon feltételezés alapján, hogy egyszerűen túl sokat kérünk tőlük adminisztratív szinten. Mindenképpen fontos, és szerintem mindannyiunknak hangsúlyoznunk kell azt, hogy a döntéshozás továbbra is a tagállamok hatásköre marad. Ez nem valami rejtett módja a hatáskörök megszerzésének a bizottság részéről nem az a cél, hogy a döntéshozó felelősségi köröket újraosszák. Ez egyértelmű, és ez az egyik alapja a lehetséges megállapodásnak. Részletesen nem szeretnék belemenni a, a javaslat magyarázatába, amelyet megfogalmaztam. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvolt a lehetősége arra, hogy elolvassa és véleményt alkosson róla csak egy dolgot szeretnék kiemelni, egy elképzelést, amely talán egyeseknek furcsa lehet, amikor először elolvassák. Ez pedig egy olyan lehetséges szerepre utal, amely a, a kereskedelmi jog terén a szakszervezetekre hárulhatna. Én azt javaslom, hogy gondoljuk meg, hogy a szakszervezeteknek valamilyen sajátos proaktív szerepet szálljunk-e, amikor úgy látják, hogy érdekeik sérülhetnek, és persze vannak olyanok, akik megkérdőjelezik, hogy miért adnánk a szakszervezeteknek ilyen hatásköröket. Úgyhogy elmagyarázom, hogy miért. Az elképzelés az Egyesült Államok, az amerikai Egyesült Államok kereskedelmi jogából született. Ott ugyanis vannak olyan rendelkezések, amelynek értelmében a szakszervezetek felvethetnek olyan kérdéseket, amelyek az amerikai szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkoznak, ha úgy gondolják, hogy kereskedelmi partnereik megsértik az erre vonatkozó szabályokat. De hogy ez miért van így? Mert a tapasztalatok alapján bizonyos esetekben, amikor a cégek kereskedelmi jellegű panasszal élnek, akkor visz, ezek ellen fordultak a kereskedelmi partnerek. És hogy elkerülhessék, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek, illetve hogy elkerüljék azt a szituációt, amikor az emberek esetleg föl se vetnek olyan kérdéseket, amelyeket föl kellene vetniük, mert igenis törvénysértés történt. Az amerikai kereskedelmi törvény értelmében a szakszervezetek tölthetik be ezt a feladatot, vagyis a cégek a szakszervezetek mögé bújva vethetik föl ezeket a problémákat. És tudathatják a hatóságokkal ezeket a problémákat, illetve megindokolhatják, hogy miért kell ezekkel a problémákkal foglalkozni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó megoldás, hogy láthatóvá, vitathatóvá tegyenek bizonyos problémákat, és olyan lehetőségeket teremtsenek, ahol úgy lehet tárgyalni ezekről a kérdésekről, hogy az egyes cégek ne kerüljenek nehéz helyzetbe. Ez olyan megoldás, amelyről talán korábban nem hallottak. Köszönöm szépen, Bütikofer úr. Megérkezett mindenki, úgyhogy tele van ez a mai nap meglepetésekkel. Szalini kollega is itt van, tehát Rosztet asszonynak nem kell hozzászólni. Köszönöm szépen! Butikofe kollega általános képet festett a legfőbb kérdésekről, amelyeknek jellemeznie kell ittre álláspontunkat előre rendeletről, amiről beszélünk, és ahogy mindig is az észmecsere elején nyilván nem föltétlenül értünk egyet, remélhetőleg ez nem lesz így majd a továbbiakban. Butikofer kollega bevezetőjét meghallgattuk, illetve az első verziót, amelyet az árnyék jelentéskészítők is megvitattak, de ez nagyon jó kiindulópontnak bizonyult. Én ugyan nem hallottam a kollega teljes hozzászólását, azt viszont igen, hogy ha még akkor is, hogyha retorikai megjegyzésnek tűnik, de különbséget teszünk a közvetlen külföldi befektetésekkel semmiképpen nem jelenti ez azt, hogy protekcionizmusról lesz szó. Viszont ami minket illet, az alapvető dolog az, hogy egy tagállamba való befektetés hatással van a többi tagállamra is. Tehát az első dolog az, amit meg kell érteni, az az, hogy hogyan lehet aktivizálni egy harmonizációt a befektetések átvilágítása vonatkozásában, amely az egész Európai Uniót és minden tagállamát érinti. Hogyha Pireus kikötőjében van egy befektetés, az Franciaországot, Olaszországot is érinti. Tehát az első dolog az, hogy ösztönözzük bár a 27 tagállamból 12 rendelkezik egyenlőre csak ilyen módszerrel, tehát valamilyen módon ösztönözni kell az átvilágítást, hogy minden ország így álljon ehhez a kérdéshez, hogy ugyanazt a módszert használják. És teljesen világos, hogy ebből a szempontból továbbra is a tagállamoké a kompetencia. Tehát nincs arról szó, hogy újra osszunk egy olyan kompetenciát, amely tagállami hatáskörbe tartozik. Tehát ez megmarad, de tudni kell azt, hogy az Európai Unióban eszközölt közvetlen külföldi befektetések egy tagállamban az egész unióra kihatnak. A második dolog ahhoz, hogy egy hatékony átvilágítási rendszert hozzunk létre, szükség van bizonyos feltételekre. Mert ezek a feltételek aztán nagyon sok potenciális befektetőt érintenek. Nem akarunk olyan kritériumokat létrehozni az átvilágításra, eh, amelyek valamilyen reciprocitási mechanizmus eredményei. Nem akarok belemenni az egyes módosítókba, ahogyan ezt tett az előadó is, de úgy gondolom, hogy ami a piac dinamikáját illeti, korrektek. Butikofer úr a szakszervezetek részvételéről szólt, ez egy javaslat, úgyhogy felvetettük itt a vitába. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államokban ez nagyon jól működő dolog, azonban a gazdasági világ és a szakszervezetek között kapcsolat Európában egészen más, mint az Egyesült Államokban. Hogyha azt feltételezzük, amit az előadó javasol, akkor a mi szakszervezetei szervezeteinket jelentősen meg kellene változtatni. És ez nem egyértelmű. Úgyhogy teljes mértékben ö, nyitottak vagyunk a kérdésre, de a gyakorlatot meg kell nézni. Köszönöm szépen. Most, most a szocialisták nevében Márten Karjana közetkezik. Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani először is, hogy a 20. század bipoláris volt, akkor a, a 21. multipoláris. És ami a stratégiánkat illeti, a biztonságot illetően, nem föltétlenül ugyanazok a partnereink, mint a gazdasági partnereink. Ez igaz az Európai Unióra, de ugyanakkor minden tagállamra is. Úgyhogy ami engem illet, az Európai Uniónak nem szabad naív módon hozzáállnia a külföldi befektetésekhez, mert mi vagyunk az egyetlenek, ahol nincsen semmiféle szűrőrendszer, pedig Kínában, Ausztráliában, az Egyesült Államokban megerősítették a külföldi beruházások ellenőrzését. Úgyhogy mi nem lehetünk az egész bolygó legnaívabbjai. Nos, ami a konkurens országokat illeti, ők igenis elvárják a különbségtételt, ez kizárja annak a lehetőségét, hogy technológiai szempontból Európa túlságosan függjön valakitől, hogy stratégiai autonómiát biztosítson az Európai Uniónak és tagállamainak. Nyilván a hálózatok sebezhetőségét is figyelembe kell venni, annak ellenére, hogy figyelembe kell vennünk például a vírusok hatását ezekre. Nos, ami az előadó javaslatát illeti, egyetértek sok javaslattal, például a szakszervezeti szervezetek aktív szerepére, az Európai Parlament nagyobb szerepére, a koordináció megerősítésére, a szűrés mechanizmusára. De messzebb is szeretnék menni. Tehát könnyű lenne védekező álláspontot kialakítani és a státuszkót védeni. Például Franciaországban a szűrés mechanizmusát nem akarják e rendelet alá venni. Azonban nagyon sokféle kockázatot jelentene ez. Következésképpen Szeretném, hogyha a szűrési mechanizmusok általánosak lennének. Nyilván a tagállamok döntése ez, ahogy ezt a bizottság is javasolja, de ez nem lehet egy katalógus, amely a jó gyakorlatokat tartalmazza. Meg kell erősíteni azt a mechanizmust, amit a bizottság indított be, kiegyensúlyozott módon, arra a csoportra támaszkodva, amelyet az előadó javasol, de amely szerintem ki kellene, hogy bővüljön a teljes tagállami körre, bármilyen ellenőrzési rendszer vonatkozásában. Végül pedig nyilván még nem dőlt el a vélemény tartalma, folytatni kell a munkát. Van egy kérésem is. Szeretném, hogyha a módosítók beadásának határidejét egy héttel eltolhatnánk, március 26-a lenne talán jó, hogyha egyetért az előadó és az árnyékjelentés készítők is, tehát lehet, jó lenne, hogyha egy héttel eltolnánk ezt a határidőt a módosítók vonatkozásában. Köszönöm szépen, azt hiszem jogos a kérés, meglátjuk, majd eldöntjük. Az ECR árnyékjelentés készítő, készítőjét nem látom az ADC, úgyhogy a GUE következik. Eh, gracias, presidenta, y gracias eh, al ponente también por su, por su intervención. Köszönöm szépen. Több kérdésünk is lenne. Természetesen ellenőrizni kell a harmadik országból érkező közvetlen külföldi befektetéseket, ez nagyon fontos, ezt meg kell tenniük a tagállamoknak, az Európai Uniónak, és Ez nincs semmilyen fajta gond, de van egy-két gond, ami a korlátozás nélküli befektetéseket illeti, ugyanis ezek ahhoz vezethetnek, hogy el, ö, ö, elveszíthetjük a megélhetést, rosszabb fejteket jelenthet ez Európa számára. Károk alakulhatnak ki a környezet esetében is, amelyek visszafordíthatatlanok. Más aggájaink is vannak. Azt látjuk, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság ellenőrzik azt, hogy milyen fajta külföldi befektetés megengedhető, és melyik nem a tagállamokban és lehetséges módon egyfajta vétó jog alakulhatnak ki bizonyos tagállamok esetében másokkal szemben, azt illetőleg, hogy el lehet-e fogadni egy közvetlen befektetést, el vagy sem. Itt információ cserét szeretnék, nem tudom, hogy itt csak jelentési kötelezettség lesz-e, vagy vétőjog is, ha ezt így megvalósítják, akkor nagyon fontos, hogy a biztonság kapcsán is egyértelmű előírások legyenek, mert különben önkényesség alakulhat, alakulhat ki. Lehet, hogy egy másik ország megakadályozza azt, hogy egy harmadik ország egy másik tagállamban befektesse, mert ezt nem tartja jónak, úgy is, hogy semmilyen köze nincs eh, ennek a közbiztonsághoz vagy a környezetvédelemhez. Bizonyos elemeket még jobban meg kell vizsgálni, ehhez több idő kell. Egyetértünk azzal, hogy eh, a módosítók benyújtásának határidejét meg kell hosszabbítani, viszont ezeket a pontokat nagyon meg kell még vizsgálni. Alapvetően egyetértünk a jelentéstevővel, a szakszervezetek szerepét illetően is, proaktív szerepet kell játszaniuk, és be kell őket vonni akkor, amikor fontos döntések születnek. A továbbiakban is foglalkozunk majd ezzel a témával, de számunkra a kulcsfontosságú pont az az a kérdés, hogy egy adott ország elfogadhat -e egy befektetést, viszont más országban ugyanazt a befektetést akadályozhatják, vagy megvétózhatják. Az FDD jelentéstevő nincs itt, Rübi úr. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos téma a beruházásoknál, hiszen a beruházások munkahelyeket eredményeznek, illetve a gazdasági növekedés számára jól használhatóak, de vannak nemzetközi keretfeltételek, úgy mint az FTA-knál, a WTO értelmében a beruházás védelm is fontos szerepet tölt be. A kölcsönösség az, amire törekszünk, és a beruházások bárhol is történjenek, Fontos, hogy az adott országban dolgozó üzemekkel egy szinten legyenek, tehát ugyanolyan elmánásban részesülhessenek. Tehát a kölcsönösség nagyon fontos szerepet játszik, az energiai ügyi szakbizottságban is dolgozunk, az energia a kárta nagyon fontos alapja a harmadik országokkal folytatott együttműködésnek, és nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az energia kártát aláírják a felek, és tovább dolgozzák, tovább vigyék a globális energiastratégia jegyében. Nem fogadható el az, hogy itt különböző szabályozások legyenek hatályban. Úgy érzem, hogy mindennek továbbfejlesztése éppen ezért szükséges. Köszönöm. Köszönöm szépen, Grosztát kolléganő. Elnök asszony. Bütikofer úrnak, a jelentéstevőnek köszönetet szeretnénk mondani ebben a témában. A külföldi tőkebefektetések szűrése alapvető fontosságú, és csak egy tucat tagország van, amely rendelkezik a a szűrés mechanizmusával, ez nem elégségek. De nagyon fontos az ellenőrzést európai szinten megerősíteni, és itt egy esélyről is szó van, a külföldi tőkebefektetések bevonzás az Európai Unió területére nagyon fontos, de ugyanennyire fontos az ellenőrzés a stratégiai ipari ágazatoknál is. Fontosnak tartok egy ponton, hogy a külföldi beruházás validálásra került szűrésre, illetve megvan az ellenőrzés lehetősége a vállalkozás felett. Nyilván ez a vállalkozás fejlődhet is, a külföldi tőke beruházás nem szabad, hogy blankó csekket jelentsen a, a vállalkozás számára, és meg kell nézni azt, hogy speciális intézkedésekre van-e szükség, és nagyon fontos, hogy a megvalósult beruházásokon legyen a hangsúly. A DG Trade képviselőjének adok szót, kérem legyen rövid. Nem sokára kezdjük a szavazást. Uh, thank you very much to the members of the committee and Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a szabadság képviselőinek is a támogatást, a mai hozzászólások is támogatták ezt a javaslatot, amit a bizottság terjesztett elő. Ezt mi nagyon arányosnak tartjuk az elérendő célok tekintetében. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyeket én láttam a módosítókban. Az a kérdés, hogy lesz-e lehetőség arra, hogy megjegyzések kell lehessen a tervezett és végrehajtott befektetéseket. A módosító csak azt javasolja, hogy a vélemények lehessen ellátni a tervezett befektetéseket, de nagyon fontos látni azt, hogy már most is vannak olyan átvilágítási mechanizmusok Európában, amelyekkel lehetséges döntéseket létrehozni a már meghozott befektetéseket illetően, és úgy gondoljuk, hogy van értelme annak, hogy foglalkozni lehessen lehetséges felmerülő biztonsági kérdésekkel, amelyek esetlegesen csak a befektetés későbbi időszakában jelennek meg, és ezért javasoljuk a tagállamoknak azt, hogy ki tudják emelni a kockázatokat és enyhítő intézkedéseket javasoljanak akkor, amikor már lezárult a befektetés tehát nem csak a tervezett időszakban. A másik dolog az a jelentési kötelezettség. Mi értjük azt, hogy Bütikofer úr az adminisztratív terheket kívánja csökkenteni, és pontosan mi is ezt szeretnénk. Egy olyan rendszert javaslunk, amelyhez minimális információs cserére van szükség, de hasznos és értelmes információra van szükség, amelyet tényleg működőképessé lehet tenni a rendszert. Végezetül pedig az a kérdés, hogy lesz -e rendszerszerű átvilágítás az EU érdekű projektek esetében. Nos, mi nem akarunk egy olyan rendszert létrehozni, amely rendszerszerű átvilágítást eszközölne minden egyes befektetés esetében, ugyanis ez tényleg bürokratikus géppezetet igényelne, amelyet mi nem szeretnénk bevezetni. Mi szeretnénk az átvilágítást csak azokra a specifikus esetekre koncentrálni, ahol fennáll a biztonsági kérdések kockázata, és szeretnénk meghagyni a bizottságnak megadni az opciót arra, hogy átvilágítást hajtson végre, és nem pedig egy rendszerszerű átvilágítási rendszert szeretnék a bizottság számára. A szakszervezetekre vonatkozó kérdés valóban az USA-ban a kereskedelem, a kereskedelmi folyamatok esetében van szerepe a szakszervezeteknek. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a Nemzeti Biztonsági átvilágítás szempontjából az USA-ban nincsen specifikus szerepe a szakszervezeteknek. Úgy vélem, hogy másfajta beavatkozásról van itt szó, ez itt nem kereskedelmi politikáról van szó, hanem a biztonságpolitikai átvilágításról, amely egy kicsit más aspektus. Köszönöm szépen, Bütököfer úr összefoglalhatja ezt a vitát. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak is, akik hozzászóltak. Először is számomra teljesen elfogadható az, hogyha a módosító benyújtásának határidejét, ahogy azt Márten kollega is javasolta, egy héttel meghosszabbítanánk. Semmi gond ezzel. Másodszorban nyomatékosan kiemelném azt, amit López Bermejo kollega is elmondott, az az aggály, hogy néhány ország vétót fogalmazhatna meg más tagállamok döntése ellen, szerintem ez azt jelenteni, hogy visszaélnének ezzel a rendelkezéssel, én ezt nem szeretném. Ezért ügyelni fogok arra, hogy ne jöjjenek létre hierarchikus viszonyok a tagállamok között. Ebben az összefüggésben továbbra sem vagyok meggyőződve arról, amit a bizottság mondott az úgynevezett ex post ellenőrzésekre vonatkozólag, illetve az ex post enyhítést illetően. Nincs időnk most itt arra, hogy erről beszéljünk, de Véleményem szerint nagy különbség az, hogyha egy adott országban, ahol van egy átvilágítási mechanizmus, és ott, ahol van egy rendelkezés, hogyha itt ezt meg akarják kerülni, akkor ezt, javas, ezt később korrigálhatjuk, ezt támogatom, ennek van értelme. De más az, amikor azt mondom, hogy ex post egy információcserét hajtok végre, viszont ennek már semmilyen hatása nincsen a döntésre magára, csak azt mutatom meg, hogy mennyire tehetetlen vagyok, és azt mutatom meg, hogy itt eh, mások engem képesek voltak átverni, ennek eh, nincsen semmi értelme. Szerintem ez kicsit ilyen sematikus gondolkodásmód. Ami az infrastruktúrát illeti, szeretném elmondani azt, hogy a stratégiai infrastruktúra esetében nem csak az olyan kérdések jelennek meg, mint az elektromos hálózat vagy vízvezetékek, a stratégiai infrastruktúrához tartozik például a média sokszínűség is. Csehországban az a helyzet, hogy kínai befektetők a befektetésen keresztül a médiában politikailag is beavatkoztak cseh köztességben. Az USA-ban ez nem lenne lehetséges a törvény értelmében, Európában ez lehetséges, és szerintem erre ügyelnünk kell. Egyetértek azzal teljes mértékben, hogy mi nem akarunk bürokratikus gyakorlatot, ahol minden egyes befektetést ellenőrizni kellene, csak ott akarunk átvilágítást, ahol a biztonság vagy a közbiztonság van veszélyben. Tehát ez mindenképpen egy határvonal, és ez által különböztethetjük meg ezt a javaslatot egy protekcionista javaslattól véleményem szerint. És hogy mi lesz majd a szakszervezetekkel, hajlandó vagyok ezt elmagyarázni még egyszer majd a bizottságnak. Köszönöm. Azt hiszem, nagyon jó volt ez az eszmacsere eljutottunk a szavazáshoz, néhány percen belül szavazunk. Ami a módosít indítványok határidejét illeti, azt hiszem az előadó egyetértett a kéréssel, de a többi kollégával is konzultálnunk kell. Az elnökséget megkérjük, hogy egyeztessen, és a lehető leggyorsabban tájékoztasson az eredményről. Köszönöm szépen, megérkezett Búzek elnök úr a szavazáshoz.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 reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Good morning! Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Köszönöm szépen Henkel eh, alelnök úrnak is, hogy levezette az, az eh, első részét eh, az ülésének. Ó, Tojasszony volt ez, hát ezt nem tudtam. Hát hol van Tojasszony? Valaki arról tájékoztatott nekem, hogy Henkel úr vezette le az ülést. Az első alelnökünk. Tojasszony itt van még? Már nincs itt. Mert nagyon hálás vagyok neki, hogy levezette az ülésünk első részét. Most rátérünk az ülésünk második részére ez ugyanennyire fontos. Valószínűleg lekerülünk majd a Guinness rekordok könyvébe, ugyanis ez lesz az ITRE szakbizottságtól tehetek leghosszabb szavazása, legalábbis amennyire én vissza tudok emlékezni. Szerintem fel kell készülnünk egy nagyon hosszú szavazásra, de egy teszt szavazással fogjuk kezdeni. Megnyitom a szavazást, kedves barátaim, kérem, -e mindenki? Lezárom a szavazást. Uh, Oké. Okay. Oké, okay, minden jól működik. Most rátérünk az első szavazásra. A hatos napirendi pont ez a napirendünkön az épületek energiahatékonysága. Bencen kolléga jelentéstevő. Ez egy közé tárgyalások eredményeként született idéglenes megállapodás, és most név szerint szavazunk a 69F szabályról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a kollégánknak. És gratulálunk a trilógus eredményéhez is, majd szavazunk erről a plenárison. Következzék a következő szavazásunk, kedves kollégák. Kérem, hogy nagyon óvatosak legyenek, ugyanis itt egy állásolási indítványról fogunk szavazni egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogásról. A közös érdekű projektek unió listájáról van szó. Itt az elektromos áram, gáz, intelligens hálózatok projektje. Aki el akarja utasítani az Európai Bizottság listáját, annak igennel kell szavaznia a kifogásra, akik szeretnék támogatni a listát, amit az Európai Bizottság javasolt, annak nemmel kell szavaznia a kifogásra. Nos, akkor most megnyitom a szavazást, ez is egy név szerinti szavazás természetesen. One, Az LPP-ből ketten többen szavaznak. I'm sorry, one EP. Most már csak egy LPP képviselő szavaz. Oké, okay, most már rendben van. Ez ellen szavaztunk, tehát nincs kifogás. Szinte nincs kifogás ez ellen. Az Európai Bizottság listája a közös érdekű projektek esetében el van fogadva. Most a szóbeli kérdésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. And I close the vote. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most rátérünk a 9-es napirani pontra. Ügyrendi kérdés, tessék, itt vagyok. Meghallgatom Önt. Mikrofont kérnénk. Köszönöm szépen. Nem működött a rendszer nálam és a kollégáimnál, nem tudtunk szavazni. Kenyim Provics. Hát akkor mindjárt ezt orvosoljuk. Remélem, hogy mindjárt ez rendben lesz, vagy hát üljön át máshova. Isn't it possible? Nem lehet átülni? Hát akkor várunk, várunk. Már a következőre majd megpróbálom. Mi igennel kívántunk szavazni itt ketten. Kérem, jegyezzék ezt fel. Minden rendben. Akkor most következik a jelentés François Crostet részéről. Ismételten ügyrendi kérdés Szilikiotis úr részéről. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. A GUE részéről mi nem igazán értettük azt, hogy miről volt szó. Well, uh, do you think on, on the list Nos, a közös érdekű listáról kérdezett? Elnök úr. A legutóbbi szavazásról kérdeztem. Tehát az ipari politika kérdéséről. Frakcióként egy kisebbségi véleményt szeretnénk megszavaztatni. És egy kisebbségi véleményt. Most már mindent értek, mondja az elnök. Kedves kollégák, nagyon sok mindenről kell szavaznunk, maradjunk nyugodtak, ne legyünk hektikusak és ne is hamarkodjunk el dolgokat. Tehát kövessük a pontokat sorrendben. François Rostet asszony jelentést készített um, az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Programról, és most erről fogunk szavazni. Harmincöt, harmincnyolc együtt mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 39, 2007, 2008 és mások együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítva egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 233 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 236 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum, és a 14 elkompromisszum együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hármas kompromisszum, 16-os kompromisszum együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk négyes kompromisszum, 20-as kompromisszum együtt mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 269-es módosító, 272-es együtt. 6 módosítóról fogunk együtt szavazni most, a 269 és a 72 között mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 306 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 4A kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 4A kompromisszumot. Az EPP-ből egyel többen szavaznak koordinátorunk volt az szerintem. Most már rendben van. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ha 4AA kompromisszum mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is, szerintem rendben lesz, de azért inkább ellenőrizzük. 4AA kompromisszum. One too many. Egyet többen szavaznak az EPP-ből. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Rendben. 307 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 4B kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 308-91 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Három módosító következik, 420-92-196 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett és a 21-es kompromisszum együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, ellenőrizzük. 5-ös kompromisszum és a 21-es kompromisszum együtt. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene. Hát ellenőrizzük ezt is, a 14-es módosítót. 14-es módosító, a szavazás lezárom. Elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A 341-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 346, 348 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 344-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 347 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 350 és 146 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 18-as és a 6-os együtt, mellette, ellene, tart, még egyszer. 18-as módosító és a 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 349, 147, 45 mellette, ellene, mellette, ellene, Ellenőrizzük ezt. Ellenőrizzük. Uh, I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 352 és 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 390-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 391-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 8-as és 23-as kompromisszum együtt mellette, 8-as és 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 421-es és a 187-es mellette ellene ellenőrizzük. Két módosító, 421-es és a 187-es. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum, 10-es A kompromisszum, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 449-189 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 450-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 448 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 20, két módosító következik, 27-es, 12-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Még két módosító, 451 és a 190-es mellette ellene ellenőrizzük két módosítóról szavazunk. 451-es és a 190-es. A szavazás lezárom. Elutasítva, egyértelműen. 191-es és a 17-es módosító mellette ellene tartozkodik elutasítva. 452-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 453-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 454-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 11-es és a 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 34 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 69 mellette, ellene ellenőrizzük a 69-es módosítót, 69-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Akkor rátérünk a 114-es módosítóra. 114-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 144-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22A kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 161-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 17-es mellett ellene tartózkodik elfogadtuk, 163 és a 8-as együtt mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 188 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 206 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 22-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 40-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 37 és az egyes módosító együtt mellette ellene tartózkodik elutasítva, most következik a végső szavazás az így módosított jelentés tervezetről 52A3-as bekezdés szabály. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, és szavazunk arról, hogy megkezdjük az intézményközi tárgyalásokat 69C szabály, név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Egyértelmű támogatás. Gratulálunk Grosztet asszonynak. Uh, let us go to the next. Folytatjuk a következő napirendi ponttal. Ez a tízes a napirendünkön. És a jogi javaslatról beszélünk. Ez a tízes a napi rendünkön. Egy rendelet tervezet, a belső, az elektromos áram belső piacára vonatkozóan Rikásztról van szó, Késján és Karins a jelentéstevő. tiszta energiacsomag nagyon fontos pont. Kezdjük el a szavazást. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 206 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva. Egyes elkompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 131-es és 132-es, együtt szavazunk róla, mellette, ellene, ellenőrizzük. 131-es és a második módosító. Az első részről szavazzunk. Tehát a 131-esről és a 2-es módosító első részéről együtt. Lezárom a szavazást, elutasítva. 219-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum. 286-87-es, 288-as. Ezekről együtt szavazunk mellettem. Ellene, ellenőrizzük. 304-es mellette, Ellenem. elutasítva. Biztos voltam abban, hogy ön ezt ellenőrizni szeretné. Tehát a 304 310-es mellettem ellenem. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva gondolkodás elfogadva. 46-os mellette, tehát 43-as, javítja magát az elnök mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Fogok hibákat véteni, mert fel szeretném ébreszteni. Ellenőrizzük a kettőt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 381-82-es mellette ellene tartoz. Lezárom a szavazást. Elutas, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ütve 346 mellette, ellene, ellenőrizzük. A 446-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 447-es mellette. El, elutasítva 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Még egyszer, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 486 mellette ellene ellenőrizzük. A 486-osról megnyitom a szavazást. 224 mellette, ellene elutasítva. 224-es elutasítva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózko tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4 módosító 215, 216, 217 és a 22-es. Ezekről együtt szavazunk mellette, pontosabban. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 218-as mellette, ellene Elfogadva. 785-ös, 86-os és a 71-es mellett. Jó, akkor ezt is ellenőrizzük. Látom, hogy megosztottak a politikai frakciók. Tehát a 220 BB 885 885-ösre térünk át. Fontos, hogy pontosak legyünk. Ez egy nagyon fontos rendelet. Lezárom a szavazást. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellene tartózkodás elutasítva. 11-19 és a 11-20-as, valamint a 98-as módosítók Három módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 1138. Jó. 1138-as két részben első rész mellett elfogadva. Seven in favor. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, együk, egy, kettő, öt, hat, és MV 119-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellett, 1348 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1349 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1349 és lezárom a szavazást az 1351-ről, elutasítva 1354 mellette ellene. Kérem ellenőrizzék. 1354 lezárom a szavazást, elutasítva. 1355 mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Igen, hozást. Elfogadtuk. 1356D mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1358 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1359D mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 32 a kompromisszum mellette ellene 32 a kompromisszum tartózkodás elfogadva, 32 a kompromisszum mellette ellene 32 a kompromisszum ellenőrizzük, mert nagyon fontos kompromisszum. 32A kompromisszumról lezárom a szavazást, elutasítottuk, nem nagy különbséggel. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezen 401-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1496-os mellette ellene tartózkodás, de ellenőrizzük. Két módosítóról szavazunk együtt. Lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítottuk. 1503 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1509 mellette, bocsánat, az első részről szavazunk, mondja az elnök úr, 1509-es első részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 1540-es mellette, ellene ellenőrizzük. 1540-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 1541 mellette, ellene, ellenőrizzük. kicsit megosztottak vagyunk, legalábbis úgy látom. Lezárom a szavazást. Ismételten utasítottuk. Kérem mindenki emelje fel a kezét. Kicsit energetikusabban. 1542 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1543 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1544 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1545 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 1546 mellette ellene tartózkodás, de ellenőrizzük, ellenőrizzük az 1546-ost. És lezárom a szavazást. Egyel több szocialista szavaz, pillanatnyilag. Okay. Okay. Okay, now okay. I close. Most már rendben van, lezárom a szavazást. Az eredmény elutasítás. 41 a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, ez 197-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, most pedig a módosított jelentéstervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Egy szocialistával több van. Lezárom a szavazást. Jó, jó az eredmény. Most pedig szavazunk arról, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdjünk-e. Ügyrendi kérdés van, elnézést. Mielőtt szavaznánk az utolsó szavazást. Um, van egy kis gondunk, meg pedig a kizeszház a 32-es A módosítót nem fogadtuk el, hogy hát... És, ha jól értettem, az előadónak is ez a véleménye hogy ne szavazzunk róla. situation is clear. If adopted, the amendments fall, but it was... Nem így történt, úgyhogy nagyon egyszerű. Eh, okay, dear friends. Rendben, kedves barátaim. Egyáltalán nem vagyunk idegesek, nyugodtak vagyunk, és eladóink megállapodtak abban, hogy legyen egy közös szavazatunk együtt az összes módosítóról. Ez azt jelenti 100, 100, 1116, 1137, 1135, 1377, 1444. Ezekről egy szavazat lesz. Kedves barátaim, hadd mondjam el, mindig jobb, hogyha ilyen esetben reklamálnak, mert nem volt egyértelmű a helyzet azonnal. Ugyanis az első szavazás után és a tárgyalásokról szóló szavazás előtt történt ez. De most már szavazunk, mert az eladók egyetértettek. Tehát hat módosítóról szavazunk összesen. Ki van mellettük? Ki van ellenük? Ki tartózkodik? Ellenőrizzük. Ellenőrizzük és most akkor lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Tehát tulajdonképpen nem változik a szavazás menete, ugyanaz az eredmény, mint korábban. A végszavazás után vagyunk a módosított véleménytervezetről, szabály értelmében intézményközi tárgyalásokat kezdjünk el. Név szerint szavazunk, megnyitom és lezárom a szavazást. Mert rendkívül fontos volt ez a megoldás számunkra, illetve az Energiaunió számára. Ügyrendi kérdés? Tessék, asszonyom. Én egy kisebbségi véleményt fogok nyújtani a jelentéshez. Thank you. Kedves barátaim, szünetet, de most folytatjuk. Tehát. You, uh, you were informed. Tegnap arról tájékoztattuk önöket, hogy eh, az 556-os és az 557-es módosítók, amelyek az 55. oldalon vannak, a 15-ös cikkel kapcsolatban, illetve a 622-es és a 625-ös eh, módosítók, amelyek az 56. oldalon találhatólag, valószínűleg a 16-os cikkel kapcsolatban, és amelyek az elektromos árampiacának irányelveről szólnak. Ezekről ho, holnap fogunk szavazni, ezt tegnap mondtuk, tehát ma fogunk erről szavazni. Ugye értik? Szerintem egyértelmű ez mindenkinek. Nos, hát akkor térjünk rá a szavazásra. Európai Parlament irányelvéről és a tanács irányelvéről van szó, az elektromos áram belső piacának közös szabályai recast átdolgozás. Krisztián is Kerincs a jelentés készítője. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 223 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 264 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 221 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 208 mellette, ellene, 208 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 200 két módosító, 2.9 és 2.4 mellett ennek tartozik elutasítva. 159 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 132, 28, 217, 3 együtt így mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 220 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 221-es, 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. A 238-as első része mellette ellen tartózkodik, elutasítva. Második rész mellette ellen tartózkodik, elutasítva. 247 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33 mellette, ellene. Tartózkodik, elutasítva. De ellenőrizzük ezt, kedves SND barátaim, tegyék fel a kezüket, mert nem látom egyértelműen. Ellenőrizzük a 33-ast. Ez nem volt egyértelmű. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Még egyszer, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hát mindjárt szünetet tartunk, hogyha nem szavaznak, akkor ha nem szavaznak rendesen, akkor bejelentek egy szünetet. Tehát kérem, hogy segítsenek. 249 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. kettőszáznegyvenkilenc, a szavazás lezárom. Elutasítva. 298 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 299 mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítva. 37-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 38-as mellette. Ellene tartózkodik. El, elfogadtuk. 39 mellett ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 39-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva 40-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt még egyszer, a 40-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 310 mellette ellene, ellen, ellenőrizzük ezt is, 310-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most három módosító következik egyben. 378, 381 és a 49-es mellette. Ellene ellenőrizzük ezt a hármat. Lezárom a szavazást. Elutasítva 318, 319, 42 együtt mellette. Ellene ellenőrizzük ezt még egyszer, ezt a három módosítót. A szavazás lezárom. Elutasítva. 388, 391-es mellette. Ellene. Hát ellenőrizzük akkor ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négy módosító jön, 320, 321, 323, 325 mellette, ellene tartózkodik ugyanez a többség ellene. 342-343 mellette ellene tartózkodik, elutasítva ezt is. 344-345 mellette ellene ezt is elutasítottuk. 379, 383, 84 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 362, 462 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 418 mellette ellene ellenőrizzük ezt is, 418-as, ellenőrizzük a 418-as, lezárom a szavazást, elutasítva 400 és 401 együtt mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítva 417 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. 417-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 430 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. 430-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 443 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt is. 443. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 459-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 459-es, még egyszer, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négy mellett ellenem. Még egyszer mindkét módosítót ellenőrizzük. A szavazás lezárom. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 508-as, 509-es mellette ellene ellenőrizzük ezt is. Két módosítom. 508 és 509. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 475 második része mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 523 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 523. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 553 mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük még egyszer. 553. Inkább ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk benne. A szavazás lezárom. Elutasítva. 544 második rész mellette ellene elutasítva, ellenőrizzük. A második részről van szó, a szavazás lezárom, elutasítva, ugyanaz a többséggel. 558 az 567-ig ugyanazok a módosítók mellette ellene Megint ellenőrizni kell, sajnálom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 568-as mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítva. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Két módosító, 642 és a 69-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 618, 619, 65, 620 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most pedig 6 3 as mellette ellene. Hát, ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es kompromisszum a 16A cikkre vonatkozólag. Mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. Nem egyértelmű. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk elfogadtuk a kompromisszumot, a 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 715 7-15-7-16 együtt mellette, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 9A kompromisszum az 1-6 bekezdésről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most 8 módosító jön, 761-től a 78-as NV módosítóig, ezek egyformák, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9B kompromisszum a 8-as bekezdésről, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 778 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 798 mellette ellene ellenőrizzük ezt a módosítót. 798-as, Lezárom a szavazást. Az EPP-ből egyel többen szavaztak, most rendben van. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 793 mellette, ellene, elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28 os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most az a módosító jön, az 56-os, 556-os módosító együtt az 557-essel mellette ellene ellenőrizzük ezt, ellenőrizzük, ellenőrizzük, a szavazást lezárom. Elutasítottuk, 622, 625, ezekről együtt szavazzunk, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 871 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 873 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt, 873. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 874 mellette, ellene, elutasítva, ugyanazzal a többséggel, 872-875 együtt mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva ez is. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 116-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Igen, ellenőrizhetjük. 116-os és lezárom a szavazást. Elfogadtuk, nem egy nagy különbséggel, tehát jó volt az, hogy megvizsgáltuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 969 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ellenőrizhetjük persze. 969-es. Persze a szerző mondhatja ezt, lezárom a szavazást, elutasítva. 970-es, mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük? Nem. Elutasítva 971-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 972 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 973 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, de azért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 1006 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 1008 mellette ellenőrizzük, 1008-as, 1008-ast ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elutasítva, 1007 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 16-os kompromisszum mellette ellenállt tartózkodék elfogadtuk. 1050 a következő oldalon folytatódik ez. 5 módosítóról lesz szó. Ezekről együtt szavazunk. Mellette ellenállt tartózkodék elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1080-as mellette ellene ellenőrizzük. 1080-as mellette elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42 és az 1128-as együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 és 1130 együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44 1131 mellette tartózkodik, elfogadtuk, 1129 mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű számomra. Ellenőrizzük ezt. Lezerem a szavazást. Elfogadtuk. Három módosító, 1132, 1133, 1134, mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt a három módosítót. Lezárom a szavazást. két módosító, 1134 1135 mellette. Ellene ellenőrizzük még egyszer. Két módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1139 mellette. Ellene ellenőrizzük ez együtt van az 1140 es két módosító egyben. Kérem, reagáljanak, különben azt hiszem, hogy alszanak. 1139-1140. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1141-es mellette. Ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk, két módosító olyan. 152-153, második rész, az 1153-asnak mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 1193-as mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1172-1184 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. Két módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1203 mellette. Ellene. Elutasítva. 1204 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 1105, ezt visszavonták. Krasnodemski és Cseszák úr módosítója volt ez, 35-es kompromisszum mellette. Ellen elfogadtuk. 1242 első része. Mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 1242 második rész. Ellenőrizni akarják a második részt? Akkor ellenőrizzük az első részt, és most lezárom a szavazást. Accepted. Is accepted. Second part. Második rész. Ellene. Hányos oldalon vagyunk? 85. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12.46.47-es mellette ellene ellenőrizzük. 12.46-ost és 47-est ellenőrizzük. Ellenőrizzük mind a két módosítót, lezárom a szavazást, elutasítva 12, 40, 50-es, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1274 1762 mellette ellenőrizzük, 1262-est ellenőrizzük. Ellenőrizzük ezt a módosítót, lezárom a szavazást, elutasítva 1268 és 1269 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1272-73 mellette ellene ellenőrizzük. Két azonos módosítóról van szó, lezárom a szavazást, elutasítva tízes kompromisszum, mellette, ellenálltartózkodás elfogadva. 13.31-es, két módosítót szavazunk együtt, mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva 13.40-es mellette ellene tartózkodás utasítva. 13.41-es. Jó, ellenőrizzük. Először a 13.40-es tehát. A szocialisták úgy tűnik nem nagyon szavaznak. Világosan szavazzanak. 13.40-es, lezárom a szavazást elutasítva. es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1342 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1343 jó, ellenőrizzük a 1342-est. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13.43 mellette, ellene elutasítva. 13.44 mellette, ellene ellenőrizzük. 13.44-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 59-es mellette, ellene, elutasítva. 16, illetve 60-as mellette, ellene, ellenőrizzük. A 60-ast ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elutasítva. 61 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os 3-as együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene ellenőrizzük a négyesről Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70 mellette ellene ellenőrizzük a 70-est, lezárom a szavazást, elutasítva ötös mellette, ellene, ellenőrizzük még egyszer, lezárom a szavazást, Úgy tűnik, hogy itt iszok valamit, ezért nem látom az eredményeket. Most már jól, jobb lesz. 117 mellette ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 72-es és 6-os együtt mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 71 mellette ellene ellenőrizzük. 71-es, lezárom a szavazást elutasítva 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellettem ellene ellenőrizzük, a 75-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítva 76-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene ellenőrizzük. 77-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette, ellene ellenőrizzük. 83-asról megnyitom az elektromos szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 85-ös mellette, ellene ellenőrizzük. 85-ösről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítva még egyszer. 86-os mellette, ellene, ellenőrzük még egyszer a 86-ost. Bezárom a szavazást. Elutasítva. 90-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49, 42 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 11-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 98-as mellette ellene ellenőrizzük. 98-asról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 96-os mellette, ellene, elutasítva, 99 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellene ellenőrizzük, 97-es, lezárom a szavazást, Felszkettő mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 102-es, lezárom a szavazást. Elutasítva. 122 mellette, ellene, ellenőrizzük. 122-es, lezárom a szavazást, elutasítva. 121 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105-ös és a 106-os együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 110-esről megnyitom a szavazást, Levá- lezárom a szavazást. Elfogadva a 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 113 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene, ellenőrizzük a 112-est, lezárom a szavazást. Elutasítva, 15-ös, mellette, ellene, ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 118 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 120-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as envi mellette ellene ellenőrizzük a 18-ast, Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most áttérünk a végső szavazásra. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A nagy többség elfogadta. Gratulálunk a kollégának. Most az intézmény közi eh, tárgyalásokról szavazunk, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, átérünk a trialógusra. Köszönöm szépen, kedves jelentéstevők, kedves árnyék jelentéstevők és kollégák, mindenkinek köszönöm szépen ez kitűnő eredmény volt, az összes árnyék jelentéstevő nagyon aktív volt. Mindvégig 18 árnyék jelentéstevő ülésre került sor, ez talán a legmagasabb szám. Úgy érzem, hogy nem akarnak szünetet. Jó, akkor nem lesz szünet, folytatjuk a szavazást. Kedves barátaim, a következő pont az elektromos ágazatban a kockázatra való felkészülés, Zanonátó kolléga jelentéstevő, 75-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81 mellette ellene, ezt ellenőrizzük. A 81-esről megnyitom az elektromos szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84 mellette, ellene, ellenőrizzük, 84-es, Lezárom a szavazást, elutasítva. 85-ös mellette, ellenálltartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellenálltartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellenálltartózkodás elfogadva, 95-ös mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 95-ös, Lezárom a szavazást. Blokkban szavazunk 10 módosítóról. A 96-ostól a 160-asig mellette ellenálltartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellenet elfogadva, 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109-es első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellett, 225 mellette, ellene elutasítva, 129 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 137 mellette ellene ellenőrizzük a 137-eset. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ként módosító a 138-139 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147-es, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Éva. 153 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 164 második, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, három módosító a 171-es, 173-as, 174-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 178 mellette, ellene, de ellenőrizzük, ellenőrizzük a 178-ast. Lezárom a szavazást, elutasítva 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 183-as mellette ellene, de ellenőrizzük a 183-ast. A 183-ast ellenőrizzük, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 184 mellette ellene ellenőrizzük a 184-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 187 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 189 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 190 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 192 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 197 mellette ellene Ellene van? Jó, akkor elutasított, el, elutasítottuk 198 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk a 198-ast. Tehát még egyszer. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 211 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 212 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 219 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 220 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 221 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva 225 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 227 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17 a kompromisszum mellett ellenetartozkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellett ellenetartozkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, 35-ös 35-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Lehet lassabban kell beszélnem, mert nem a megfelelő időpillanatban szavaznak. Úgyhogy jobban szerveződjenek. Tehát elfogadtuk 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum, 20, 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene ellenőrizzük az 52-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartoz, de ellenőrizzük. 58-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elutasítva 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60 mellette, ellene, ellenőrizzük. 60-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 65 mellette, ellene ellenőrizzük a 65-öst, lezárom a szavazást, elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, ha ellenőrizzük a 67-est, lezárom a szavazást, elutasítva 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 70 mellette, ellene. Még egyszer, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyértelmű. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene ellenőrizzük. Egyértelműen leszavaztuk. A 24-est leszavaztuk. Végszavazás következik név szerint az egész javaslatról. Flavio Zanonato úr készítette a kockázatokra való felkészültségről, és lezárom a szavazást. Óriási támogatottsággal. Nagyon köszönöm. Most arról szavazunk, hogy intézmény közi tárgyalásokat kezdünk-e a 69C szabály értelmében. Név szerint szavazunk, és lezárom a szavazást. Köszönöm. Lezárom tehát a szavazást. Egyértelmű az eredmény, gratulálunk, kedves kollega Cenonato úr, illetve az összes árnyékjelentés készítőnek is. Nagyon jól mm, dolgoztak együtt. 13-as pont, energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökség átdolgozás, Petersen kollega. 86-os mellett ellenet ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es mellette, ellene. Ellenőrizzük. seven A 87-est, lezárom a szavazást. Accepted. Compromise one. Compromise one. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem tudom, talán 15 oldalt kell lapozni nem a következő oldalra kell mennünk. A 96-os 4-ről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum ellene tartózkodás elfogadtuk, megint megyünk egy kicsit